és következik a szavazat indokolás. Először Halkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel üdvözlöm a stratégiai befektetési alapot. Ez talán segítheti a befektetéseket, és remélhetőleg növekedést teremt az Európai Unióban az elkövetkezendő években. Most novemberben indították be, és az Európai Parlament is megtette a magáét, hozzájárult ahhoz, hogy ezt az alapot létrehozzák és fellendítsék, pozitív változtatásokat eszközöltünk, hogy a Horizont 2020 és az Európai Összekötő Eszköz ne sérüljön. Nagy örömmel látom, hogy Írországból is már több projekt kérelem érkezett. Az Európai befektetési bankon keresztül, illetve az intézményeken keresztül. Gondozó központok például támogatása volt az első olyan projekt, amelynek a kérelmét, finanszírozási kérelmét benyújtották. Írországban több városban és több megyében találhatóak ilyen központok. Ezeknek a nevét felsoroltam. Nagyon komoly befektetést jelent ez nem csak az infrastruktúrába, hanem az európai állampolgárok egészségébe. Köszönöm szépen. Most pedig Zdehovski úr következik. Děkuji, paní předsedkyně. V tomto pozdním čase... Köszönöm, elnök asszony. Későre jár éppen ezért nagyon röviden szólok csak hozzá, és talán kicsit könnyedebb hangvételben. Ezt a javaslatot én egy nagy sikernek tartom, nem csak az Európai Unió, az Európai Parlament számára siker, ez fontos az, hogy az Európai Unió reagáljon a jelenlegi helyzetre, és én köszönöm a Juncker Bizottságnak ezt a kezdeményezést. Azt gondolom, hogy ez a pénzalap hasznos lesz, nem csak a konkrét kedvezményezetteknek, hanem nagy hozzáadott értéket is jelent majd. Egy kérdés maradt csak megválaszolatlanul, ez pedig a magánszektor részvétele. Remélem, hogy Juncker úr válaszolni fog erre a kérdésre. Mindenkinek szép estét kívánok! Köszönöm szépen! mondja az elnök asszony. Most pedig a gazdaságirányítási keretekről kapcsolatos, gazdaságirányítási keretekkel kapcsolatos szavazatmagyarázatok következnek. Harkin asszony. Igen, elnök asszony, én azért szavaztam emellett, mert pozitív a véleményem, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság első közleménye a rugalmasságra vonatkozik a paktumon belül. Én és ír kollégáim az egyetlenek ebben a parlamentben, akik aktívan azon dolgoznak, hogy és dolgoztak, hogy a legutóbbi népszavazáson az írek támogassák a fiskális kompaktot. Tehát ez azt is jelenti, hogy a meghozott döntéseket tiszteletben kell tartani és végre kell hajtani. Tehát az Európai Bizottságnak tisztáznia kell azonban azt is, hogy a rugalmasság meddig terjed, mert ez nem világos, és így nem kiszámítható a jövő. Köszönöm szépen a következő Balcó kolléga. Mikor lesz valami?

Pervas Perez közösen egyformán szavaztunk, mert én is úgy gondolom, hogy 2009 és 2011 között hazám is nagyon súlyosan Lettország is megszenvedte a válságot, és az, hogy most Lettországnak sikerült kilábalni a válságból, ez a lett népnek köszönhető, hiszen a nyugdíjakat 10%-kal csökkentették, és a közalkalmazottak bérét ugyanígy, és most ugyanez zajlik a görög népel is, csak a görög nép ezt nem hagyja megcsinálni magával. Jobb modellekre van szükség, kompromisszumokra minden érdekelt fél között, és ezért is szavaztam meg Pervans Perez jelentését, mert ez maga is egy kompromisszum. Köszönöm szépen. Ezzel akkor a